illetve az Európai Unió Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés, tanács és bizottsági nyilatkozatok. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu Rady. Megadom a szót a tanács nevében Dela Vedova úrnak. Onorevoli deputati, mi fa particolarmente piacere... Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt az önök körében beszámolhatok azokról a lépésekről, melyek a kartumi folyamat van alakultak ki, az Afrika szarváról folyó bevándorlás útjának kezelésében. Rómában 2014. november 27-én történt ez a nyilatkozat, nagyon örülünk ennek a soros elnökség részéről, és nagyon fontos volt a konferencia is, melynek sikere hozzájárulhat a rendezéshez. A kibocsátó országok és tranzitországok bevonása a bevándorlási ö, problémák kezelésébe a megosztott felelősség elvein állva rendkívül fontos meg a migrációs probléma megoldásában. A kartumi folyamat mely a római konferenciával indult, nagyon értékes keretet kínál a bevándorlás és ahhoz kapcsolódó kérdések rendezésében, kelet-afrikai partnerek bevonásával. Kezd egy nehéz kezdeti időszakot követően, amely nem volt különösebben gyümölcsöző, az Európai Unió most a térség is, is igyekszik egyet, együttműködni a migrációs problémás kezelésében pár, rendszeres párbeszédet folytatva a kelet-afrikai államokkal, és különösen az Afrika szarván, le, szarvában levő országokkal, melyek jelentős migrációs hullámokat bocsátanak ki az EU felé. A bevándorlók számának növekedése a földközi tenger térségében súlyos probléma, és az egész térséget érinti és érinti azokat az államokat is, amelyeket tranzitként használnak ezek az utak. Harcolnunk kell az embercsempészet, a bevándorlókkal való csempészet ellen, a miniszterek tanácsának deklarációja konkrét intézkedéseket, operatív intézkedéseket is előrányoz ennek érdekében. Sürgős intézkedésekre is szükség van, annak érdekében, hogy az embercsempészet megakadályozható, megelőzhető legyen. Mert ez főképpen azért, mert a bevándorlók életét fenyegeti. A cél az kell legyen tehát, hogy olyan párbeszéd jöjjön létre, és annak olyan kerete állnak fel, mely a globális megközelítés minden négy területére kiterjed, a bevándorlás és mobilitás tekintetében, a legális bevándorlás, mobilitás, fejlesztés és nemzetközi védelem egységét egybe kovácsolva. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy hangsúlyozom arra, hogy ez a megállapodás az emberi jogok érvényesülét és a tiszteletben tartja, méghozzá horizontális értelemben minden ö, egyes elemében érvényesítve azt a megállapodásnak. A nemzetközi jogot és a Genfi egyezményt is tiszteletben tartva. Elnök úr, tisztelt képviselők! Új együttműködési keretet hoztunk létre a kartumi folyamatban, ez jó kezdet. És most tovább kell lépnünk, aktívabb szerepet vállalva. Ezért hívom fel az Európai Uniót és a tagállamokat is, hogy járjanak hozzá ezen új folyamat továbbviteléhez és kiteljesítéséhez. Az Európai Parlament is fontos ö, támogatást hozhat a kartumi folyamat kiteljesítésében és a kezdeményezés eredményességének elérésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig a szak, az Európai Bizottság nevében Avramopoulos biztosé a szó, parancsoljon uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők. Ma megutaztattak Egyesült államokból, Grúziába, Grúziából, Észak-Afrikába utaztunk. Remélem, hogy egy kimerítő utazás gyümölcsöző lesz, és hát fontos is méltó a fontosságához a témáknak. Ez a megállapodás életeket menthet meg az Európába vezető migrációs útvonalakon, és ebben a házban hallottam többször is a felhívást az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak címezve, hogy radikális válaszokat kell adjunk a bevándorlók, az ember csempészet súlyos helyzetére Afrika szarvában. Hogy a célokat elérjük, ahhoz egy keretet kell létrehoznunk, a párbeszéd intézményes keretét, konkrét cselekvések végrehajtás érdekében, amelyeket, hát amelyekbe bevonjuk a térség államait is. Erről szól ez a folyamat, ez egy politikai folyamat a bevándorlás kezelésére, amely Kelet-Afrika és az Afrika szarvában levő országokat, a kibocsátó és országokat is magában foglalva. Tehát most ez mind a három kör, a kibocsátó, a tranzit és a célországok is egy keretben dolgoznak. Az Afrika szarváról Európába induló bevándorlási hullámokban Djibouti, Egyiptom, Eritrea, Etiópia, Kenya, Szomália, Dél-Szudán és Szudán is érintett, csak úgy, mint Líbia és Tunézia. A politikai nyilatkozatokon túl segíteni akarjuk a partnerországokat abban is, hogy jobb választ tudjanak adni a migrációs kihívásra, és jobban tudják a nehéz helyzetben levő embereket segíteni. A rendvédelmi és bírósági szervek együttműködése az Európai Unióban és Afrikai Partnerállamokban szükséges ahhoz, hogy fellépjünk a csempészek ellen hatékonyabb módon, mint eddig. Nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a migrációs hullámok nem csak kihívást jelentenek, hanem lehetőségeket is a kibocsátó országok, meg a szélországok számára is. Ezért hiszek abban, hogy a partnerországokban való együttműködésünk ebben a folyamatban nem állhat meg ott, hogy a szabálytalan migráció ellen fellépünk, hanem magasra törő ambíciókat kell kialakítanunk, hogy a kiváltó okok, a migráció kiváltó okait tudjuk orvosolni. Önök, tisztelt parlamenti képviselők, többször maguk is felhívták a harmadik országokkal együttműködés fontosságára a figyelmet, a kibocsátó meg tranzitországokat is beleértve. Pont ezen célból. Afrika szarva, az Afrika szarva migrációs kezdeményezés egyik olyan válasz, amely éppen az önök felhívására született. A migrációs mobilitással való deklarációval párhuzamban, amelyet az állam és kormányfők a negyedik EU-Afrika csúcson fogadtak el, ki kell terjesszük a párbeszédet. Olyan témákra is, mint a fejlesztéspolitika, a legális bevándorlás lehetőségei, és a nemzetközi védelem megfelelő biztosítása a rászorultaknak. A e kezdeményezés segíthet bennünket abban is, hogy jobban átlássuk, jobban megértsük egymást, és meg tudjuk ragadni azokat a közös kihívásokat, amelyekkel közösen kell szembenézzünk, és a megosztott felelősség szellemében válaszokat tudunk ezekre találni majd. Jól tudom, hogy önök közül sokan megkérdezik majd, hogy miképpen integráljuk az emberi jogokat mindebbe ebbe a folyamatba, különösen olyan államokkal, ahol a demokratikus értékeket nem tartják tiszteletben. Azt garantálhatom, hogy az emberi jogok elősegítése abszolút prioritás a bevándorlás politikánkban és annak külügyi dimenziójában és ez meg is jelenik ebben a keretben is, amiről most vagyunk tárgyalandók. Ennek alapján folytathatjuk e, e folyamatot, és azt is arról is biztosítottam önöket, hogy a politikai célokat is szem előtt tartjuk mindeközben, olyan célokat, amelyeket osztanak, elfogadnak és önkéntesen fogadnak el a felek. Várom, hogy a gyakorlati cselekvések és projektek mielőtt megindulnak, hogy a párbeszéd kézzelfogható eredményeket hozzon mielőbb. Különös tekintettel a fő témára, az elakadt migránsok, amelyek nemzeti stratégiák révén kell, hogy visszatérítésre és reintegrációra kerüljenek. Örülök, örömmel jelentem be, hogy ebből a célból 5 millió eurós kezdeti finanszírozást ról sikerült, dönt, ról sikerült dönteni a fejlesztési együttműködés keretei között másodszorban. A nemzeti és regionális stratégiákat kell létrehozni a szerzett bűnözés elleni harcban, különösen az emberi, csem, emberi csempészet elleni harcban. Sikerült elkülönítenünk 750 ezer eurót a nemzetközi biztonsági alapból ezen cselekvések finanszírozására. Az egyes projekteket most fejleszti ki a bizottság, és ezek végrehajtása jövőbe évbe indul. Arra bátorítjuk afrikai partnereinket, hogy ezeket a javaslatokat vegyék komolyan, és ha lehet, valósítsák meg. A tagállamok kifejezték érdeklődésüket az irányban, hogy szeretnék vezető szerepet vállalni a projektek végrehajtásában. Azok a tárgyalások, amelyek ez irányban haladnak, nagyon fontosak lesznek annak érdekében, hogy fenntartható megoldásokat hozzunk létre. Összefoglalva, a drámai, a mostani drámai helyzet orvoslása rajtunk áll. Hiszek abban, hogy a fenntartható párbeszéd és a helyben megvalósuló együttműködés része kell legyen a megoldásnak. Most kell cselekednünk, Együtt kell cselekednünk. Csak közös erőfeszítéssel az EU, a bizottság, a külügyi szolgálat, az EU tagállamok közös erőfeszítésével lehet megragadni ezt az egyedi lehetőséget. A bizottság számít az Európai Parlament politikai támogatására ebben a folyamatban. Köszönjük szépen, biztos úr! Nagyon fontos, súlyos szavakat hallottunk, és most meghallgatjuk a politikai frakciók képviselőit. A néppárt részéről Metszola úrnak adok asszonynak másfél percet. Elnök úr, biztos úr, először is szeretném üdvözölni a kartumi folyamatot, amely csak néhány hetes. És célja az, hogy Afrika szarva és Európa között a migráns hullámokat egy kicsit elgyérítse, gyérítse. Itt az ideje, hogy az érintett országok újra leüljenek a tárgyaló asztal mellé. ön is többször elmondta, és ezt én tovább néhányszor elismétlem, az európai Uniónak holisztikus megoldásokban kell gondolkodni, amely minden aspektusára kiterjed a problémának. Az egyik ilyen legfontosabb aspektus az, hogy harmadik országokkal Afrikában teljes körű legyen az együttműködésünk, a származási és tranzitországokkal egyaránt, és fel kell lépnünk minden illegális tevékenységgel szemben, amelyek mindig a legkiszolgáltatottabbaknak ártanak legjobban, és a problémák gyökerére kell ö, hatnunk, hogy miért hagyják el ezek az emberek hazájukat. És az ember csempészektől pedig meg kell menteni őket, mert emberi jogaik gyakran jobban sérülnek, mint hazájukban. Ők egy bizonyos üzletág áldozatai, és becsapják őket, tehát erre a folyamatra már csak ezen emberek miatt is szükség van, konkrét megoldásokra van szükség, konkrét megoldásokra és eredményekre. Köszönöm szépen. Egy kérdést kívánok önnek feltenni. Kékkártyás eljárásban. Verzsi asszony kívánja föltenni. Elfogadja a kérdést? Igen, tessék Verzsi asszony. Azt, hogy szeretném tudni, hogy ismeri a helyzetet Afrika szarva országaiban, és tudja ezen országok szerepét az emberkereskedelemben. Hogyan definiálná az ő szerepüket? Parancsoljon, 30 másodpercben válaszolhat Verzsia asszony. Természetesen ismerem a helyzetet, sőt magam is olyan országból származom, ahol nagyon sok bevándorlóval találkozunk, ebből a térségből. Éppen ezért kell azért küzdenünk, hogy az illegális emberkereskedelem beszűnjön. Szóval a w imieniu grupy socjalistów demokratów e, pani poseł... Köszönöm szépen. Birgit Cipel kapja meg a szót két percre. Vielen Dank. Flucht... Köszönöm szépen nyilvánvaló, hogy van oka ezeknek az embereknek a menekülése. Ugyanakkor a kartumi folyamat sok, bár régóta nyitott kérdésre választathat, mert ö, előre került a priorizások ö, során ezen emberek ö, utólagos védelme helyett az elkerülés. Az utolsó következtetés például azt szögezi le, hogy nagyobb befogadó központokra lenne szükség, ezeket egyesek fogvatartási helyeknek hívják, a belügyminiszterünk azt mondja, hogy üdvözlő helyek. Mindegy, hogy hogy hívjuk őket, ezek az emberek nálunk nem várhatnak sokat, és elvileg lenne sok mindenhez joguk, csak ott is már megszenvedi a folyamat a, a jó végrehajtást, hogy nem jók a definíciók, nem tudjuk pontosan, hogy ki is minősíthető, milyen normák alapján menekültnek, és gyakorlatilag Európa elfordul ezektől az emberektől. Igen, szükséges a bevándorlás, a legális, a biztos bevándorlási utak használata, de európaiként mi sem mehetünk bele abba, hogy illegálisan méltatlan körülmények között embertömegek meneküljenek ilyen módon. Tehát miközben esetleg úgy hívjuk ezeket a központokat, hogy üdvözlő központok, tulajdonképpen mindannyian elzárkózunk a megoldástól, másik asztalára toljuk a, a dossziét, és a kartoni folyamat sem lesz önmagában garancia, ha csak nem használjuk jól. A parlamentet mindenképpen elvárjuk, hogy tájékoztassák. Nagyon sok nyitott kérdés van még, reméljük, hogy a bizottság és a tanács legalább néhány kérdésünkre választ tud ma adni. Vielen Dank. A Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az ALDE képviselőnek, Cecilia Wikströmnek. Köszönöm szépen. Nagyon sok migráns próbál Európába jutni, több mint eddig bármikor, és nagyon sokan a háborúk, illetve az üldözés elől menekülnek. Azonban nincsen legális és biztonságos út Európába, nem kapnak menekült státuszt, ezért a nagy többségnek nincs más lehetősége, csak az, hogy az embercsempészek kezére adják magukat, és az életüket kockáztassák az Európába tartó úton. 3419 ember veszítette el az életét, a földközi tenger hullámsírrá vált. Ezek az emberek ezeket az embereket nem azonosították névtelenek, névtelenek, és meg kell próbálni valahogy az életet megmenteni, a szabadságra, békére összpontosítani. Az elnökség elindította a kártumi folyamatot, amely az Európai Unió és Afrika szarva régióinak az együttműködését irányozza elő, annak érdekében, hogy ezek a veszélyes utak megszűnjenek. Természetesen üdvözöljük ezt a folyamatot, azonban egyetlen egy ország sem ö, valósíthatja ezt meg egyedül, és nem lehet azt várni az emberektől, gondolok itt Szudániára, Szomáliára és más országokra, Eritreára például, ahol ahol a rezsim kegyetlen eszközöket alkalmaz, és ezáltal kiűzi az embereket az országból. Bebörtönzik az embereket, anélkül, hogy bírósági tárgyalást biztosítanának számukra. Tisztelt elnök úr, a bizottságnak meg kell határozni a saját szerepét ebben az egész folyamatban, hiszen óriásiak a kivívások, és az ilyen diktatórikus rendszerekre nem hagyatkozhatunk, amikor megoldást keresünk a migrációs problémáinkra. Köszönöm, mondja az elnök. Kék kártyát kapott Káber úrtól. Elfogadja a kérdés? Káva úr, öné tehát a szó. Köszönöm szépen, hogy elfogadja a kérdést. Meghallgattam a diktatórikus rendszerekre vonatkozó megjegyzését. Osztja-e azon véleményemet, miszerint a Mengesztő volt elnök, aki zimbabwe menekültügyi státuszt kért, az egyik bűnöse ennek az egész kérdésnek, illetve illetve Mugabe rezsimje adott menedéket neki. A kérdése rendkívül fontos. Most tehát azt kell mondanunk, hogy nem fogjuk elfogadni azt, hogy diktátorok határozzák meg a szabályt számunkra, az Európai Unió szabad demokráciája számára. Észben kell tartanunk, hogy a mi állampolgárainkat tartják börtönben Eritreában mintegy több mint négyezer napja. Az egyik legkegyetlenebb diktatórikus rendszerről van szó. Ezekkel az emberekkel fogunk együttműködni, bízunk bennük, bízunk bennük abban, hogy megmentik az emberek életét. Nos, hát ezt kétségbe vonom. Ez a mi felelősségünk, és nem lehet egyszerűen ezen rezsimek asztalára áttolni ezt az ügyet. Üdvözlöm a kártómi eljárás kezdeményezését, de szerintem ez kudarcra van ítélve rögtön az elejétől kezdve, mert egyetlen egy tiszta hangot kell hallatnunk, ez pedig a demokrácia, jogállamiság és a szólásszabadság hangja. Dziękuję bardzo pani poseł w imieniu... E, Köszönöm. Most pedig a GUE e, részéről Verzsia asszony kapja. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A kartumi folyamat normalizálni kívánja az Európai Unió kapcsolatát Afrika szarva régiójával. Ez egy banális, normális kérdés. Diktatórikus rendszerekkel párbeszédet folytatunk, amelyek több ezer embert elnyomnak. Az olasz elnökség Eritrea, Eritreát felelősnek nevezni, nevezi meg ebben az egész folyamatban. Biztos úr, politikai együttműködést kíván kialakítani ezzel az országgal, és a tanács is. Azt mondta a bizottság, hogy meg lehet változtatni ezt a ezt a folyamatot. Egyszerűen a származási országról, származási ország kérdéséről van szó. Meg kell próbálni elérni, hogy ezek az emberek ne meneküljenek az országokból. De hát itt elnyomó rendszerek vannak. Milyen párbeszédet folytathatunk ezekkel a rendszerekkel? Egyszerűen nemzetközi legitimitást akarnak, és ezt adjuk meg nekik meg kell állítanunk az embercsempészetet ebben a régióban, de hogyan lehet azt mondani, hogy az emberi jogok prioritást élveznek ebben a folyamatban? Hogyan lehet ezt mondani, hogy ezáltal életeket menthetünk meg? Madame Député, eh, a teraz w imieniu Grupy Zielonych, eh, Wolnego Przymierza Europejskiego, eh, pani poseł Judith. Köszönöm szépen a szabad Zöldek nevűben hogy asszony másodpercben következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Különös ülés lehetett ez Rómában, a Szudán, Dél-Szudán, Egyiptom, Etiópia, Eritrea kormányvezet, kormányvezetői ott voltak. Líbia is ott van a listán. Te jó ég! Hogy fel... Vajon kiképviselte például a libiai kormányt? Nagyon érdekes kérdés. Pár évvel ezelőtt ebben a házban lefolytattunk egy vitát, amikor Olaszország Líbiában megállapítást kötött a bevándorló politikával kapcsolatban. Malmström asszony az ön elődje Líbiába utazott, az kedekében, hogy a 250 eritreai, akiket Európából Líbiába küldtek, hogy ne küldjék vissza őket Eritreába, mert akkor megölnék őket. Most meg arról beszélünk, hogyan tudunk visszaküldeni embereket, kívánokat olyan rezsimekbe, ahol leölik az embereket. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy leülik az embereket, hivatalos együttműködési pénzeket adunk nekik, és támogatjuk őket. Hölgyeim és uraim, az egész kartum folyamatot, ugye maga a nevé is, hogyan lehet egyáltalán Szudán fővárosra elnevezni egy Európai Uniós politikai folyamatot, ez, ezt az egész tervet és annak végrehajtását, meg azt a gyakorlatot, hogy a, visszaküldenek migránsokat a diktátor rezsimekbe, és ezt támogatáshoz kötik, elfogadhatatlannak tartom. W imieniu Grupy Europy Wolności Demokracji Bezpośredniej pan poseł... Most pedig James Carvernek adok szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Valamennyien szeretnénk segíteni a háborúktól sújtott bátor nemzeteken, de minden ilyen segítséget gyakorlatilag kell megfogalmazni mindenkinek a legjobb érdekei szerint, és nem szabad, hogy ha belenyúlunk, akkor még rosszabbá váljon a helyzet. Amikor a földközi tengeren kis hajókon akarnak tömegesen átmenekülni hozzánk emberek, ennek valóban a gyökerére kell hatni. Ennek a problémának itt a nemzetállamok nem az Európai Unió átveszi a nemzeti államoktól a befogadási politikát. 4,3 millió ember menekült el Szudánból, Dél-Szudánból, Eritreából, Ugandából, Kenyából, Ugandából, és a menekültügyi politikánk kihat a, például a közös agrárpolitikára is. Nem csak pazaroljuk az adófizetők pénzét a túl szubszidiált élelmiszerekkel, túl támogatott élelmiszerekkel, ott is úgy nyúlunk bele, hogy ö, minden rosszabb lesz. Az EU halászati politikája tette tönkre a halálmányokat Szomália partjai mellett is, ez is az EU politikájának köszönhető. És ugyanígy kereskedelmi korlátokat állítunk egyes országokkal szemben, ami szegénységet szül. EU, Európában mindenhol történelmileg és jelenleg is folyamatosan károkozó. Fogjuk föl, hogy a migrációnak az EU oka is, nem csak megoldója akar lenni és szomáli föld elismerését persze közben megtagadjuk, pedig ez egy ugyancsak szabadságra vágyó ország választott elnökkel kiált hozzánk. Szomáli föld sorsa is a kezünkben van, de ezt viszont senki nem hallja meg. Adjunk Afrika népeinek reménységet, de előbb mm, legyen miért hinni magunkban. Köszönöm szépen. A függetlenek közül Színadinasz szúrnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. 200 ezeren, főleg fiatalok, menekültek az utóbbi évek során ebből a térségből hozzánk, főleg gazdasági menekültekről van szó, akik a szegénység, a munkanélküliség elől menekülnek, az egészségügyi ellátás hiányától. De ez most én nem Afrikáról beszélek, hanem Görögországról, mert Európán belül is zajlik az elvándorlás. Ez a 200 ezer görög, aki a válság miatt kénytelen volt elhagyni a hazáját, többnyire jól képzett, művelt egyetemet végzett fiatalok, ez hatalmas sebb az ország testén. Nyilván az afrikai bevándorlás is nagy probléma, de vegyük már részre, hogy Európán belül is olyan körülmények vannak egyes helyeken, amelyek vérlázítóak, és ezekkel miért nem foglalkozunk érdemben? Az Európai Unió nevetségesé teszi magát, hogy olyan programokat finanszíroz, amelyhez közvetett, köz, közvetlen köze e, igazán nincs, miközben a belső migráció e, problémáját a szőnyeg alá sepri. Európa északi része elszegényítette a déli részt, és most inkább e, máshonnan importálnak szegény problémát. pan Köszönöm szépen. Lehersz úr kap másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr. Strukturálisan kell megközelíteni a bevándorlási problémát, és a holisztikus megközelítés egyik része az kell legyen, hogy a, a gyökérokokat kezeljük. Az állásfoglásunkban a külügyi és politi, belpolitikai elemek jobb integrációjával igyekszünk választani. Ezért helyén való, hogy a, bizot, a bizottság Európa határon kívül is tekint az okokat keresve és orvosolva. A kartumi folyamatot vizsgálva, ha az afrikai térképre nézzünk, és a kartumi folyamatban részvevő államokat, látjuk, hogy Tunézium, Tunézia és Egyiptom mellett ott van Líbia is, a rabati folyamatban is szerepel. A kérdés az, Líbia az egyik legnagyobb kibocsátó országa a bevándorlóknak. Hogyan lehet európai, olyan európai szakpolitikát kifejteni ezen a területen, amely valamilyen módon figyelembe veszi azt is, hogy mi történik magában Líbiában? És a kartumi folyamathoz kapcsolódóan hogyan lehet megoldani magának Líbiának ezt a problémáját? Dankedel. Köszönöm. Franz a képviselő a következő szóló elnök úr, hölgyeim és uraim, konfliktusok, üldöztetése, gazdasági kilátástalanság, az emberi jogok megsértése és szervezeti katasztrófák milliókat kényszerítenek arra, hogy elhagyják hazájukat. Észak-Afrika Afrika szarvában is veszélyes útra vállalkozva a tengeren keresztül Európát megcélozva. A jobb jövő érdekében vállalkoznak az útra, sokszor bűn elkövetők kezére jutnak, a, nem tudnak eljutni a célországba, víz, élelem ö, hiányában. Sokszor jutnak Európában a, a fajgyűlölet és a áldozatai lesznek. Fontos, hogy döntsünk, annak érdekében, hogy javítsuk az életkörülményeit a bevándorlóknak. Először is azt tehát biztosítani, hogy a felelős politikán kezelni tudja a kiváltó okokat. Ha olyan kormányokat és civil szervezeteket és állampolgárokat támogatunk a fejlődő országokban, helyben, hogy olyan program, programok, projektek révén, amelyek jobb társadalmat teremtenek, akkor lehetőséget ad az állampolgárok számára, és így a kivándorlás személyes szabad döntés tárgya lehet ugyanakkor a jó védett, integrált bevándorló programokra van szükség, a kibocsátó országokat, bevocsátó országokat is figyelembe véve. Ha eljutnak a célországba, sok esetben a hazautalások eh, is hasznosak lehetnek, és hozzájárulhatnak a befogadó társadalom fejlődéséhez szaktudásukkal, munkájukkal világossá kell tegyük magunk számára és a közvelemény számára is, hogy pozitív kapcsolat van a bevándorlás és a fejlesztés között, akkor már nem feltétlenül világ problémaként látjuk a migrációt, hanem a megoldás részeként. A tanács konklúzióban ez a kapcsolat megtörtént, ez a logikai kapcsolat, és a fejlesztés együttműködésben is érvényesül. Fontos lépés ez, Várom, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja végrehajtani ezeket. Köszönöm szépen. Kék kártyát kapott. Káva úrtól és Spinelli asszonytól elfogadja-e ezeket? Hogyha igen, akkor először Spinelli asszony kapja meg a szót. Itt vagyok, tisztelt kolléga, itt vagyok, itt ülök. Igen, egyetértek önnel. Valóban kezelnünk kell ezt a problémát méghozzá annak gyökerénél. Azonban, amikor azt mondja, hogy támogatni és segíteni kell azokat az országokat, ahonnan a migránsok jönnek, és ez az egész problémának az oka, tehát azok az államokat, azok államokról beszélek, ahonnan jönnek a menekültek, tudja milyen országokról beszélünk? Ott háború van, éjség, diktatórikus rendszerek, innen menekülnek ezek a bevándorlók. Nem csak nem azért jönnek, mert egyszerűen nincs ott jobb dolguk, hanem börtönbe kerülnek, hogyha nem hagyják el az országukat. Válasz. Igen. Nagyon jól tudom, hogy mely országokról beszélek, Ahogyan ön is tudja, az Európai Uniónak vannak olyan programjai, amelyek ezeket az országokat veszik célba. Bizonyos követelményeket kell támasztanunk ezen kormányok felé, hogy megvalósítsák a szabályokat, a törvényeket, és megvédjék az emberi jogokat, a demokráciát. És ha lehet, piacgazdaságot valósítsanak meg, és így tovább segítenünk kell ezeknek az országoknak abban, hogy adni tudjanak az állampolgáraiknak, ahogy ezek az emberek ott akarjanak maradni. Köszönöm, mondja az elnök. Káva úr következik. Kárvel úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a kék kártyát. Osztja -e szenvedélyemet miszerint független Szomáliát szeretnék látni, amelyet az ENSZ testületei is elfogadnak, fel, elismernek. Kevésbé életképes opció a Dél-Szudán, amelyet az ENSZ elfogad. Tehát támogatja-e, hogy Szomáliát e- Szomál, földöt elfogadja a nemzetközi közösség. Uh, uh, uh, Ez nem a mai hozzászólásom témája, hiszen ezek az országok Szomáliát támogatják, nemzetközileg elismerték. A kérdése azonban nem a mai meghallgatás témájához tartozik. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Proszę zabranie głosu panią... Köszönöm szépen. Deszárnez asszonynak adok szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ebben a témában Európában előre kell lépni, valódi közös migrációs politikát kell kialakítani, nincs több kifogás, ezt nem lehet nemzeti szinten kezelni. A valódi migrációs politika pedig csak partnerségben működik. Értem én, amit mondanak, és hogy egy-egy kormányok mit gondolnak, és ellenzik a civil társadalmak együttműködését. Már pedig ennek ezt be kell indítani, és világos, hogy ez egy alapvető kérdés, mert minden gazdasági fejlődésnek az alapja, hogy milyen struktúrákban működik a termelés, hogyan, milyen termékeket támogatunk, a mezőgazdasággal mi a viszonyunk, milyen kereskedelmet folytatunk. Úgyhogy Európában sok mindent át kell gondolni, és az embercsempészeten túl az Afrika politikánkat kell újra írni, nem, és nem normális az, hogy aki hazájában elnyomatást szenved, az ne kérhessen egy európai követsége menekül státuszt, és sónakba kelljen ülnie. Tehát menekültügyi politikánkat út kell írni, a legális migrációt pedig le kell tárgyalni, hogy milyen körülmények között fogadható be. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, képviselőasszony. Most Barbara Spinellinek adok egy percben szót, parancsoljon. Én a sok civil társadalom, társaság, társadalmi szerv nevében szólok most föl, akik a Kártmi folyamatot ellenzik. Nem akarunk az eritreai diktatúrával egyezkedni. A 150 ezer menekültnek 30%-a Olaszországban eritreai. Megpróbáltuk a demokráciát exportálni, de ez nem sikerült, és az sem megoldás, hogy Szudánban, Eritreában, koncentrációs táborokban gyűjtsék össze az ellenzéket. A kártumi folyamata, hogy az elnökség ezt leírja, fontos ugrás lehet új megállapodások felé a tranzitországokkal, és externalizálni kell a menekültség státuszának kérdését, problémáját. A Genfi Egyezménynek van egy restriktív és van egy tágabb értelmezés, mi a tágat támogatjuk. Most Laura Ferrárának adok szót két percben. Köszönöm, elnök úr. A kartomi folyamat nagyon sok álszentséget rejt. Nagyon kialakulatlanak a struktúrák, stratégiákról beszélünk, de szó sincs ezekről. Emberi jogi alapokon egyfelől szeretnénk a bűnbandák tevékenységét visszaszorítani, ugyanakkor magunk is bűnösök vagyunk abban, hogy például az eritreai de facto katonai diktatúrával mi barátkozunk. Szudánban is tudjuk, hogy tömeges emberölések történnek, és a szomáli, vagy akár az egyiptomi kormányok, vagy Eritrea, Líbia nyilván nem lehetnek példaképeink emberi jogi témákban, ők alá sem írták a nemzetközi egyezményeket, tehát itt még sok lépésre van szükség. Első sorban most a menekültek problémáját kell kezelnünk. Líbiából több ezeren próbálnak eljutni Európába, November 28-án közös nyilatkozatot írtak alá a Kartum mi folyamat támogatásáról, és arról, hogy az Európai Unión kívül hozunk majd létre menekültáborokat, különösen olyan térségekben, ahol súlyos ö, instabilitás uralkodik. Vagyis alapvetően azon munkálkodunk, hogy ne jöjjenek ide többen, vagyis álszentek vagyunk. Ezekben az országokban összeomlott a gazdaság, és gettókban élnek az emberek. Nem elég a felszínt kezelni, globális megközelítésre van szükség olyan, olyanra, amely garantál bizonyos jogi minimumot, a menekült státuszt megadja az arra leg, legjobban rászorultaknak, főleg a kiskorúaknak. De Peter Frank... Köszönöm. Most pedig Frank Engel képviselője szó. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Volevo cominciare per dire alla signora e, Spinelli che se lei parla di tutti coloro che fuggono la Corna d'Africa della gallera, in un paese come la Somalia non ci sono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 mert ez egyetlen olyan terület az egész térségben, mert nem csak demokratikusan működik alkotmányosan, de lehet, hogy nagyon sok ember befogadhat majd, akinek nincs hova mennie. Tehát Szomáli föld lehet a legközelebbi ö, biztos menedékhely. Foglalkozzunk el tehát ezzel a kérdéssel, ugyanakkor összefoglalásként a bizottsághoz fordulok. Az Afrikai Unió egy kezdeményezésének a nevét vettük át. Azon politikák koherenciát illetően, amelyeket, amelyeket magunkra nézve kötelezőnek tartunk, az Afrikai Unió kezdeményezéseit figyelme kell kísérni, követni kell, olyan jelenségeket beletéve ezekbe, amelyeket mi tartunk fontosnak. Még ha tárgyalnunk is kell diktátorokkal, vagy diktatúrákkal, lehet, hogy nem a legszebb, legkellemesebb dolog ez, ám néha meg kell tenni annak érdekében, hogy egy bizonyos szélt elérjünk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Anna Gomes. Következik másfél percben. Nem fogadhatjuk el a brutális diktatúrák működését, akik az emberek elnyomásából, gyilkolásából tartják fenn magukat, mi is ekközben tőlünk kapnak támogatást a szudáni bűnözőkormány, meg az Eritreában működő bűnözőkormány saját népük ezreit nyomják el, nép, lakosaikat, és ezek az emberek gyártják úgymond a menekülteket, a kivándorlókat, hiszen ezrével menekülnek a szegénység és az üldöztetés elől az emberek ezekből az országokból. Ha az EU komolyan szeretné kezelni a menekültügyi problémát, az Afrika szarvából beáramló migrációt, akkor ezekkel akkor azt kell, abban kell segítsük az emberek hogy megszabaduljanak a diktatúrától, és nem a diktatúrát kell pénzelnünk. Ez a kartumi folyamat kudarca van ítélve, szégyenletes dolog, semmiképpen segíti majd a, a, azokat a célokat, amelyek nevében létrejött rosszabb politika ez, mint amit amikor Katafival, Katafi ezredessel igyekeztek tárgyalni. Az izraeli béke folyamat, meg a közelkeleti menekült ügy ügyében is, Líbia ügyével is foglalkoznunk kell. Líbia hatalmas tranzitország a Fekete Afrikában menekülők számára. A teraz pani poseł Izaskun Bilbao Barandika. Köszönöm szépen, most pedig Izaska Bilbao Barandika kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok az európai országok, amelyek a kártumi folyamatot útjára indították, bizony nagyon messze vannak ezektől a problémáktól. Nekik föl kell ismerniük, hogy ez közös probléma. Remélem, hogy a római találkozó kapcsán Morgerini asszony valamilyen közös bevándorlási politikát tud létrehozni, hiszen 38 ország közöttük afrikai országok vettek részt a találkozón, és egyetértettek, hogy a béke, folyamat, illetve a fejlesztés, az együttműködés rendkívül fontos, hiszen csak így lehet ezt a katasztrófát megállítani. A Szakarov díj nyertese egyértelműen elmondta, hogy mi is az oka annak, hogy az emberek elhagyják az otthonaikat. Sokszor a háború, amelyeket, amelyeket a cégek keltenek. Szumoza úr elmondta, Rooseveltről azt hallottuk, hogy, hogy lehet, hogy önkényúr, de a mi önkényúrunk. Nos, föl kell ismerni a, ezen, ezen emberek státuszát, és föl kell ismerni azt is, hogy kik azok, akik ebből hasznot húznak. Ezen üzleti vállalkozásoknak véget kell venni, vetni, hiszen az önkenyúr még akkor is, hogyha ha öltönyt visel, akkor is az marad. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szépen kiigazította azt, amit Roosevelt mondott, és most pedig Björk asszony következik. Egy percre. Köszönöm. Eh, ja, EU har ägnat resurs... Köszönöm szépen. Igen, az Európai Unió fölépítette erődjét, méghozzá kövekből, most pedig látjuk, hogy mi történik az árkokban ez eléggé elfogadhatatlan. Megpróbáljuk kontrollálni a migráns hullámokat, visszaküldjük, vissza akarjuk küldeni ezeket az embereket. De nézzük meg, hogy mi is a kiinduló pont ezen emberek a háborús zónákból menekülnek, azaz az életüket mentik. Hogyha ezt észben tartottuk volna, akkor az egész kezdeményezés kicsit másképp nézett volna ki. Meghallgattam Engels úr véleményét, illetve a többi hozzászólót is. Nagyon fontos, hogy hogy szabadkereskedelem valósuljon meg, hogy a diktatórikus rendszerekkel megbírkozzunk, stb. stb. De eljött az idő arra, hogy a menekültek, menekülteknek menekültjogot adjunk, ez az első számú prioritás. Köszönöm szépen, Mariana. Pjetek kapja meg a szót. Predsjedniče, gotovo 40 tisuća imigranata, uključujući izbjeglice te tražitelje. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon sok menekült próbált eljutni Európába 2013-ba. Azt tudjuk, hogy több mint 3400 ember elveszítette az életét ebben az évben a földközi tengerben. Ez a leghalálosabb esztendő volt a földközi tenger térségében. A legtöbben ebben az évben veszítették életüket az Európai Unió ajtajánál. Legtöbben megfulladtak, vagy pedig éjség miatt veszítették el életüket. A kártumű folyamat egy olyan folyamat, amelyet üdvözölnünk kell, hiszen egy párbeszédet indít útjára a Afrika szarva, illetve Európa között, és ezzel megpróbáljuk az ember csempészetet kordában tartani. Nem koalícióról van szó, megfelelő pénzügyi alapokat kell biztosítanunk, úgy tűnik számomra, hogy a politikusok a, megpróbálják pénz által a rossz lelkiismeretüket tisztára mosni. Azonban az emberi méltóságot kell szem előtt tartani. Ha meghallgattuk a pápát ebben a témában, nem, hagy, nem hagyhatjuk, hogy a földközi tenger továbbra is hullámsírá váljon. Szembe kell néznünk ezzel a problémával, de csak akkor tudunk megbirkózni vele, hogyha a kulturális identitásokat szem előtt tartjuk, illetve megfelelő törvényeket hozunk annak érdekében, hogy az európaiak jogát megvédjük, és be tudjuk fogadni a bevándorlókat. Tisztelt kollégák, a gyökerénél kell megoldani ezt a problémát, nem csak a hatásokkal kell foglalkozni. Köszönöm. King képviselőnek adom meg a szót. Signor Presidente, le... Elnök úr, ezek a hatalmas migráns hullámok, amelyekkel Európa szembenéz, most már elegethetetlenné teszik a multilaterális együttműködés automatizált rendszerét. Ha azt akarjuk, hogy ez fenntarthatóan kezelhető maradjon, akkor nem elég, hogy egyes országok, egyes cégek külön-külön maguk dolgoznak, közös megközelítése van szükség közös felelősségvállalásra. És ennek az is része, hogy az hogy az emberi jogok érvényesülését azon országokban eh, jobban gorcsó alá veszük, ahonnan ezek az emberek menekülnek az immigráció gyökerét. Tehát fenntartásaim vannak a végső következtetésekkel szemben, mert itt továbbra is ugye menekült központokról van szó, ahelyett, hogy átfogó megközelítést fogalmaznánk meg. Nincsenek garanciák arra, hogy az emberi jogok nem sérülnek a folyamat során. Nekünk ezt magunknak kell úgy kialakítani, Oroszországnak van Líbiával hasonló egyezménye, amely az emberi jogokra is ö, részletesen kitér. Tudjuk, hogy mi történik a térségben. Köszönöm szépen. Juan Fernando López Aguilarnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a kartumi folyamat kapcsán azt látjuk, hogy a sürgősség egyre sürgetőbb, hiányzik a párbeszéd ezekkel az országokkal, a tranzitországokkal is. És Afrika szalváról, Eritráról, Szomáliáról, ha beszélünk, akkor látnunk kell, hogy ezek megbukott államok, ahol nincsen közigazgatás, nincsen semmiféle emberi jogi garancia, és nehéz ezekkel bármilyen együttműködést kialakítani, mert nincsenek struktúrát. Semmitől nem várhatjuk, hogy az emberi jogokat nem fogják megsérteni, hogy az emberkereskedelem mell azonban fölvegyük a harcot, az nyilván kötelességünk. De ezeket az alapvető igazságtalanságokat kéne orvosolni először. Az emberi jogokat kéne garantálni a kisebbségek, a nők, a kiskorúak jogait, akik tömegesen szenvedik meg a helyi kultúra és kulturálatlanság támadásaiból adódó szenvedést. Ronodállam Bonapua asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az európai globális politikán belül a migrációnak is helyet kell adni, de a származási országokkal és a tranzitországokkal kapcsolatban lehet ezt csak megközelíteni. Az aláíró országok most erre erőfeszítést tesznek, jó ez a kezdeményezés, hogy az emberkereskedők hálózatát sikerüljön visszaszorítani, és ugyanakkor ne állítsunk föl új korlátokat a vándorlás előtt. Minden egyes embernek egyéni elbérüláshoz van joga. Európa legyen egy biztos, megbízható hely, ehhez persze alakítanunk kell a mediterrán politikánkat is. A legális migrációról szólva a kartumi <clears throat> folyamat ugyancsak segíthet, hogy ezt tovább gondoljuk. Ez a folyamat ugye már megnyilvánult nyilatkozatokban, de még tettekben, konkrétumokban kevésbé, és vannak olyan intézkedések is, amelyek negatívan hatnak vissza a folyamatra. Mégis úgy gondoljuk, hogy a kartumi folyamat alapvetően, ha önkéntes alapon működik, akkor is hozhat megfogható eredményeket, ugyanakkor garanciákra is szükség van a migránsok alapjogainak védelmére. Köszönjük képviselőasszony! Most pedig áttérünk a spontán felszólalásokra. Ketten kívántak megszólalni. Avramopulos úr. Na, Köszönöm. Az, hogy korlátozzuk az Afrika szarvából származó bevándorlók számát, eh, ahhoz meg kell vizsgálni az okokat, miért jönnek el onnan, miért kényszerülnek arra, hogy elhagyják hazájukat. A legfőbb oka ennek az, hogy menekülnek azon diktatórikus rendszerekből, amelyek ott működnek ebben a térségben. Alapvető célunk, de az, hogy helyre kell állítani a demokráciát, az emberi jogok védelmét. Másodszorban békét kell teremteni az egész térségben. Tudni, ha állandó háborús állapot van a térség több pontján, az nyilvánvalóan újabb és újabb az életüket mentők menekült hullámait indítja el. Az EU-nak ezzel tehát foglalkoznia kell, mint ahogy azzal is, hogy ö, fel kell lépnünk a, az embercsempészek bűnhálózatával szemben is. A Dublin 3-as is felül kell vizsgáljuk, a politikai menekültek jogosultságás státuszátnak kérdését is. És foglalkoz, egy átfogó holisztikus módszert arra van szükség a menekültügy és migrációs politika egészének területén. Köszönöm szépen. Most Dombrovski szúra következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Maria kolléga szavaihoz csatlakoznék. Egészen mostanáig meg arról hallg, azt hallgattuk, hogy hogyan kezeljük a migráció kérdését. Számunkra eh, a Bulgária, Görögország, Olaszország számára a bevándorlás inkább probléma, mint megoldás. Itt menekült táborok vannak, és ezen emberek nem, nem találnak munkát, óriásiak a kulturális különbségek, és ez egy óriási problémát jelent számunkra. Ami a bevándorlást illeti, látni kell az okokat, meg kell keresni, ahogy milyen, mik, milyen okok vezetik erre az embereket a származási országban. Kik ezek a diktatórius rendszerek, ki teszi tönkre ezeket az állami struktúrákat, illetve ki áll ezen folyamatok hátterében, hogyan lehet így megoldást találni. Nem szabad Európát óriási menekültáborra alakítani. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most pedig a bizottság nevében Avramopoulos biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, hogy tovább kell folytatni a párbeszédet Afrika szarva országaival, ez létfontosságú. A kérdés nem az, hogy együtt kell -e működnünk, vagy sem ezekkel az országokkal, hanem az, hogy hogyan tehetjük ezt meg, amellett, hogy a illegális bevándorlást ne segítsük. A kartumi folyamat egyetlen eleme egy globális stratégiának osztom az aggodalmaikat, ami a kezdeményezés célkitűzését illeti. Azonban tisztáznunk kell valamit. A politikánk nem legalizálja ezen régió rendszereit, illetve politikáját, hanem ezen országokra teszi a felelősséget azért, hogy emberi életeket mentsenek meg, illetve vegyék fel a harcot az embercsempészettel. Nagyon fontos, hogy a kötelezettségvállalásaiknak eleget tegyenek, az ígéreteiket betartsák, és megígérhetem önöknek, hogy szorosan figyelemmel fogom követni ezt a folyamatot. Meg kell erősíteni a belső és külső politikai aspektusokat az Európai Unión belül, fel kell venni a harcot a, ezzel a bevándorlási áramlattal, ez az egyik fontos prioritás számunkra. Tegnap egy új munkaprogramot jelentettünk be 2015-re. A bizottság egyik prioritása tehát a bevándorlás. Emellett megoldást kell adnunk azoknak a személyeknek, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Az Európai Bizottság jelenleg föltárja a rendelkezésre álló lehetőségeket, és odafigyel a humanitárius kérdésekre, a menekülteknek biztosítja azt, hogy menekült státuszt kérhessenek. Ami pedig a menekültek áthelyezését illeti, ez Európában lehetséges, ez a szolidaritás, és a bizottság arra helyezi a hangsúlyt, hogy életeket mentsünk meg. Hiszen azt látjuk, hogy az, a tagállamok által felajánlott helyek száma növekszik. Regionális fejlesztési programok indultak útjukra, és ebben a keretben az Európai Unió támogatást nyújt az afrikai országoknak, és megpróbálja a lehető legjobb körülmények között fogadni a menekülteket. Ahogyan már korábban is elmondtam, Szorosan figyelemmel követjük majd ezen folyamat fejleményeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig biztos úr után meghallgatjuk a tanács nyilatkozatát Della Vedova urat. Köszönöm szépen! és köszönöm a képviselőknek, akik eh, szóra jelentkeztek. Lehetőséget kaptak az elnöktől, hogy elmondják álláspontjaikat a kartumi folyamat végrehajtásával kapcsolatban. Én egy eh, aspektusra szeretnék külön reagálni, amelyre többen is hivatkoztak, hogy melyek a célok és kockázatok, és az emberi jogok kérdése. A kartomi folyamat technikai együttműködést irányoz elő Afrika szarvának országaival. A biztos is elmondta, hogy ezzel az itteni kormányokat nem ismerjük el, tevékenységüket nem ismerjük el jogosnak, hanem technikai együttműködést folytatunk velük az emberkereskedelem elkerülése érdekében. És annak érdekében, hogy több emberéletet mentsünk meg, akik egyébként a földközi tengeren vágnának neki az életveszélyes útnak. Ahhoz, hogy valamit el is érjünk az emberkereskedőkkel szemben, ahhoz persze többre van szükség ennél, és a célunk valóban több is ennél. Az együttműködés során arra fogunk törekedni, hogy holisztikusan közelítsük meg a migráció problémáját, és az alapvető emberi jogok érvényesítést, amelyen az európai migrációs politika is alapul, szem előtt tartsuk. De ezek olyan országok, amelyekkel az EU még soha nem ö, működött együtt, és biztos, hogy valamilyen együttműködésre azért szükség van, tehát nem sukhatjuk be a szemünket. A, a, valami jobb a semminél. A nyilatkozat többszörösen leszögezi, hogy a nemzetközi jogi védelmét a migránsoknak garantáltatni kell, a menekültek, menekült státuszra törők nemzetközi jogi védelem alatt állnak. És az elüldözötteknek is joguk van, vagy hát neki különösen a nemzetközi jog értelmében menekült státuszért folyamodni. Úgyhogy az olasz elnökség azon volt éppen ezért, hogy előre lendítse ezt a folyamatot. Az emberi jogok védelme nekünk egyik fő célunk volt mindig. Az elnökség ezért azt mondja, hogy ez a kezdeményezés ezért üdvözlendő és folytatandó, miközben persze elveink ből semmit nem adunk föl, és nyilván lesznek kockázatok, új típusú kockázatok. Az EU szervei azonban felkészülnek erre, a tagállamokkal közösen fognak fellépni, és a parlamentnek nyilván fontos szerepe lesz ebben. Garantálom önöknek, hogy tájékoztatjuk önöket folyamatosan a folyamat előre jutásáról. Köszönöm szépen, miniszter úr, a nyilatkozatát, meg hogy jelen volt. Ma este késői órám. Ezzel